működését sem tudják egyelőre garantálni. Ugyanakkor Ukrajnát biztatni kell azon, hogy a megkezdett úton tovább menjen előre. Kozlovski, als nächstes Frau Kollegin Plinkiewicz. Köszönöm, Kozlovski. Plinkiewicz úte kolléga kap következőként szót. Köszönöm,